Uh, good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégáim! Kezdjük is el a mai napi rendünket. Hogy napi rendet elfogadhatónak találják, akkor el is fogadjuk. Néhány bejelentéssel kezdeném. Az MV és a KONT eszmecserét fognak tartani a dohánytermékek nyomon követéséről szerdán, július 12-én 10.30-as kezdettel. Ez a kont meeting keretei között fog megtörténni. Magának a nyilvános konzultációnak a nyomon követéséről fogjuk tartani, a nyomon követéséről és biztosításáról a 15-ös cikk és 16-os cikk körében, ami a 2014-40-es dohánytermékek irányelvét illeti. A második bejelentésem a Deve MB eszmecseréről szól azon sürgős válaszadási koordinációs központról, az ERCC-ről, amelyről egy külön jelentés született a, a, arról, hogy igazából mennyire volt hatékony az unió polgári védelmi mechanizmusa. Az ERCC-ben május 30-án mi magunk is látogatást tettünk, és kérnénk, hogy azok, akik ott voltak ezen a látogatáson, azok július 12-én szerdán a 9 órai közös Envy Deve eszmecserén a DJ Echo részvételével az ERCC működéséről fáradjanak el oda. Igazából középidejű értékelésről, köztes értékeléséről van szó, amely szeptemberre várható. Ugyanazon a napon 12 órattól egy további kont találkozós Envi Deve részvételével a számbevőszék egy már említett külön jelentését az unió polgárvédelmi mechanizmusáról fogunk tartani. Rendkívüli találkozóra került sor Strasbourgban az NV és az ITRE részvételével mm, szeptember 11-én 19 és 20 óra 30 között. Itt az Energia Unió irányításáról lesz szó. 20 nyelven érhető el a tolmácsolás, és az elektromos fájlhoz hozzáférhetnek, valamint webstreamingen követhetik az ülést. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2017. május 3-4. Térjünk át a mai első dossziéra, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok. Ez egy átdolgozás, és igazából a vélemény előadóját fogjuk meghallgatni, Pável Pocs urat, akinek azonnal meg is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök asszony, az elmúlt húsz évben alapos módosításra került sor az energiapiacon. Az energiatermelést, forgalmazást külön választották, és a zöld szellemiségben az energia kibocsátás a október ben klíma és energia tervet fogadott el az Európai Unió, a Párizsi megállapodás pedig valóban vezető szerepet kíván az EU-nak is fenntartani. Az átlátható energia ellátáshoz viszont átfogó megközelítésre van szükség az Energia Unióban. Az egyik nagy kihívás a szénszegény eh, energia ellátásban az energiaforrások keresletoldali átnyúló határok részére érdekében alapvető fontosságú a kiegyenlítő piacszorosabb integrációja. A teljes elektromos energia ágazatot rugalmasabbá kell tenni, integrálva, decentralizált megújuló energiatermelést kell, hogy létrehozzon. Az Eurostat adatai szerint a megkettőződött az elmúlt tíz évben az energia 14-ből 21 százalékra 2015-ben. Megújuló energiaforrások most már versenyképesek, sokszor még olcsóbbak is, mint a fosszilis energiaforrások. Egy millió Európai Uniós munkavállalónak ad munkát, és a fosszilis importot 60 millió, milliárddal csökkenthetők, ez óriási dolog már, de ez részét képezi az energiabiztonságunknak. Az elektromos energia, villamos energia piac a fogyasztók részvével, az agregátorokkal, a helyi energiaközösségekkel is bővül. Ugyanakkor a biztonság, az ellátás biztonsága komoly aggályokat vált ki egyes államok, tagállamokban, hiszen gyakran nemzeti intézkedések és nemzeti szereplők látják el ezt. Ugyanakkor az EU egyforma azonos megoldásokat kíván, biztonságos elektromos ellátás során biztosítani. Robosztus, ugyanakkor rugalmas keretre van szükség. Két jogalkotási terület, a rendelet, amely a a nagybani értékesítésre, valamint az irányelv, amin a kiskereskedelmi megoldásokat kívánja az elektromos piacokon rendezni. Az ENVI koordinátorai úgy döntöttek, hogy véleményt kizárólag az irányelvről fogalmazunk meg, ezért kifejezetten az irányelvre, fogal, irányelvre öm, koncentrálok, kihangsúlyozva azt, hogy az MB-nek a rendelettel kapcsolatos módosító indítványokra is öm, lehetőséget kell biztosítani, hogy benyújtsa azokat, és majd meglátjuk a koordinátorok ülése hogyan dönt, ugyanis nagyon hasznos lenne ez is. Általánosságban üdvözlöm a bizottság javaslatát, mivel a megújuló energiaforrásokra koncentrál, és a piac eh, liberalizációjával a szabályok eh, eh, hiánya merült föl, és mint a megújuló energiaforrások beintegrálásáról legyen szó. A jogalkotási javaslat megfelelően helyezi az energiatranzíció központi kérdésével a magát, a fogyasztót, így azonos feltételeket biztosít az együttműködésre. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az Európai Energia Unió céljait teljes mértékben elérjük, mind a rendeletnek, mind az irányelvnek módosításon kell bizonyos területeken átmennie. Úgy kell mindezt megtenni, hogy megfelelő terhet róljon az energiafogyasztók számára, nagyobb hangsúlyt fektetve a piaci integrációhoz, az azaz kapcsolódó működésre, és megfelelő versenyfeltéteket biztosít valamennyi résztvevő számára. Az Unia és a nemzeti szintű új jogi kereteknek megfelelően feltéteket kell teremteni olyan új piaci szereplők számára, mint a beszerzési közösségek, agregátorok, ugyanakkor nem lehet diszkriminatív a többi piaci szereplővel szemben sem. A megújuló energiaforrások és a keres, keresleti oldal határokon átnyúló kell, hogy legyen bottom-up megközelítéssel, garantálni kell az ellátásbiztonságot. Néhány úgymond 25 módosító indítványt fogalmaztam meg, remélem, hogy jó együttműködés szellemében majd az árnyék előadókkal is megfelelő lesz az együttműködés. Erőteljesen támogatjuk azt a megközelítést, hogy amennyire lehet jó eredményt érjünk el. Utolsó pontként a, azt szeretném elmondani, hogy a piac kialakításának szabályozása rendkívül nagy fontosságú lesz. Két dosszié közül az egyik ilyen prioritást képező dosszié. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Pietikainen asszony. Thank you and uh, thank you to my... Köszönöm szépen Pavel Poc kollégámnak hogy ezt a véleménytervezetet kidolgozta és el is magyarázta, hogy mi a jelenlegi helyzet. Néhány pontra szeretnék utalni itt azzal kapcsolatosan, hogy mik is a prioritások, és remélem, hogy a módosítók is fogják ezeket tükrözni. Először is mindjárt tudjuk azt, hogy a villamosenergia piac nagyon nagy változás alatt van, és természetesen ki kell dolgozni a kritériumokat is, hogy hogyan lehet 2050-ig a dekarbonizációt biztosítani. Természetesen fontos a megújuló energiák fejlesztése elsősorban, aztán pedig a különböző smart, tehát okos energiák felhasználása, rugalmas forrásokra van szükség ezen a területen is. Ez a háttérmagyarázat arra is utal, hogy a dekarbonizációs célkitűzések fontosak, a prioritásokat meg kell határoznunk, meg kell nézni, hogy milyen a helyzet, hol lehet használni a megújuló energiákat, ugye, hogy hogyan lehet kiváltani a foszilis energiákat, például sok esetben a, az atomerőművekben ez nem lehetséges, de a dekarbonizációt folyamatosan kell kiváltani megújuló energiákkal, a foszilis energiákra gondolunk elő, elsősorban, és a prioritások meghatározása fontos, ez persze kihat az árakra is. Helyettesíteni kell a régi berendezéseket, rugalmasá kell tenni a hatékonysági rátát is, fel kell gyorsítani a, a, a változást ezen a területen, a villamosenergia területén is a termelők számára. Mindez kihat a fogyasztókra is, tudjuk azt, a villamosenergiát fogyasztók számára is fontos ez a folyamat, aztán ott vannak a nap e-, elemek, a napenergia felhasználása, amelyeket szintén fejleszteni kell e, e, Európában. Mindez figyelembe véve, ez azt jelenti, hogy a fogyasztók számára prioritás kell, hogy élvezzen az a villamos energia, amely megújuló energiákból származik. Éppen ezért kis szinten is mindenképpen támogatni kell a megújuló energiák felhasználását. Természetesen ez hozzátartozik a, ahhoz, hogy megfelelő leolvasó berendezések legyenek, tehát itt egy okos berendezésekről van szó. A szuperhálózatok szerepéről is kell beszélni. Itt európai szintű szuperhálózatra van szükség, magas feszültségű hálózatra, mert ha ez nem létezik, akkor nem tudunk hatékony rendszert kialakítani, és 20%-kal lehetne az energiát megtakarítani, hogyha megújuló energiából származó villamosenergiát termelünk a szuper hálózatoknak megfelelően. Ez tehát a mi véleményünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Ríz asszony az Ájde részéről a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevő nincs itt sajnos, úgyhogy ő megkért, hogy olvassam fel a különböző pontjait. Először is üdvözli a bizottság javaslatát. Ez egy nagyon jó alap a munkára. Köszönetet mond Poc úrnak, a jelentéstevőnek. Meg kell erősíteni a továbbiakban a energia termelését nemzeti szinten, Európai Uniós szinten, és figyelembe kell venni azt, hogy milyen új generációs lehetőségek vannak. Természetesen átlátható, költséghatékony helyzetre van szükség minden felhasználó számára, le kell bontani az akadályokat, Túl gyors vagyok, kérdezi az előadó, tehát le kell bontani az akadályokat, a beruházásokra szükség van, hogy öngeneráló villamosenergia termelés jöjjön létre, itt prioritást élveznek a háztartások, a kis vállalkozások fontos a hosszú távú feltételeket is figyelembe venni, továbbá az árakat is a fogyasztók számára, végül pedig Princet asszony szeretné aláhúzni azt, hogy mennyire fontos az interkonnekció az energiapiacon. Itt nem csak az energia ellátás szempontjából, a biztonság szempontjából, hanem azért is, mert nagyon fontos szerepet játszik az interkonnekció a klímaváltozás kapcsán is, és az árstabilitás a fogyasztók számára szintén egy pozitív elem, ebbe az irányba kell eljárni, és egy gyümölcsöző együttműködést kíván a jelentéstevővel. A következő felszólaló, Kelmen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, ami a villamosenergia piacot illeti, szeretnék néhány dolgot elmondani. Nevezetesen módosítókat terjesztek be, elsősorban a hatékonyság témában és a megújuló energiák témájában. Továbbá az új technológiák, az innováció témájában, mert teljesen világos az, hogy tudományos tanulmányokkal kell alátámasztani az új meg, az új megújuló energiákkal kapcsolatos feladatokat, és hosszú távon kell gondolkodni megújuló energiák terén, amelyek kevesebb kibocsát, káros kibocsátásokat nyújtanak ami a hulladékokat illeti, valamint a körforgásos gazdaságot. Hogyan lehet támogatni a különböző iparágakat? Hogyan lehet együttműködni? Hogyan lehet a szinergiát biztosítani? annak érdekében, hogy kézzelfogható, hatékony energia termelésünk legyen. Fel szeretném hívni a figyelmüket a a szél és a nap energiával és az, az atomenergiával kapcsolatos dolgokra is. Az önellátás, energia önáll, önellátás Európában mindig egy nagyon fontos kérdés volt. Aztán az energia biztonság. Még akkor is, hogyha béke mellett vagyunk, ugye? Én egy olyan politikus nő vagyok, aki szereti a békét, a biztonságot, de a ö, szív, látjuk azt, hogy inkább energiaszegények vagyunk Európában. E, e, Finországban erről nem sokat beszélünk, de Kelet-Európában, Dél-Európában nagyon sok olyan levelet kapunk, hogy hogyan férhetnek hozzá az energiához, milyen lehetőségek vannak az energia ellátás területén, tehát mindezt fel kellene vetni uniós szinten. Az embereknek eh, embereket meg kell nyugtatni, eh, hogy részt vegyenek különböző tevékenységekben. Aztán az energetikai hálózatok fejlesztése, itt okos, eh, intelligens hálózatokra van szükség Európában. Aztán az energia, mint szolgáltatás. Ez is egy olyan ötlet, amelyet már látunk a közlekedésben, ugye itt ez egy mobility, ez egy service, tehát mobilitás, mint egy szolgáltatás, az energiát is úgy kell felfogni, mint egy szolgáltatást. És akkor most összefoglalnám, nagyon várom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm Poc úr jelentését. Ez egy nagyon jó alap a további munkára, a mi javaslatunk ezzel kapcsolatosan, tehát néhány dolgot fontosnak tekintek, amelyek ezek, ezt a jelentést talán ezen a jelentésen javíthatnak, nem szabad elfelejteni, hogy a mi hatáskörünket fenn kell tartani, és előző előadók is mondták, hogy fontos célkitűzést a klímaváltozás kapcsán a káros kibocsátások lebontása, és mindenképpen fontosak ezek a célkitűzések, és ezekhez hozzá kell járulnunk. Ami még fontos, vélemény kapcsán az, hogy vannak fontos területek, mint a kapacitás mechanizmusok, hogyan foglalkozunk a már jelenlévő, meglévő célkitűzésekkel, milyen eszközök léteznek ezen a piacon, hogyan lehet jobban integrálni a megújuló energiákat. Továbbá ott vannak a, azok az elemek, amelyek még nincsenek igazából benne a véleményben, nevezetesen, hogy a polgárok, a polgárok tudatosítása, arra lenne szükségünk, hogy megerősítsük ezt a szöveget, tehát a polgárok energia, az energia közösség terén hogyan tudnak hozzájárulni a polgárok az energia piachoz hogyan veszne, vehetnek részt ezen a piacon az egyén, hogyan ö, vesz részt ezen az energiapiacon. Ugye a prioritás az nagyon fontos a ö, kisebb szintű generációk, generációs termelés is nem várhatjuk azt, hogy a uniós polgárok a jövőben kevésbé legyenek tudatos fogyasztók, igenis tudatosabbá kell őket tenni. Vannak olyan területek, amelyek talán nem nagyon érdekesek ezen a piacon, de például az agregátorok szintjén, vagy más területeken részt vehetnek, de természetesen meg kellene határozni az agregátorok szerepét is az energia szektorban. Továbbá a fogyasztóknak különböző csoportjai vannak, ott vannak a az okos berendezések, az okos leolvasó órák, amelyeket szintén fel lehet használni, és ez kihat majd a villanyszámlájukra is, lehetővé kell tenni azt, hogy a kereslet és a kínálat jobban egyensúlyban legyen, aktívabb szerepet kell játszani az árak szintén is, és lehetővé kell tenni azt a fogyasztóknak, hogy aktívabbak legyenek az energiapiacon. Tehát azt hiszem, hogy tehát ezek voltak részemről a legfőbb megjegyzések, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és véglegesítjük majd ezt a a tervezetet. Köszönöm, Danau asszony. Merci, euh, Madame la Présidente. Merci également. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Pokornak és az elvégzett munkát. Az irányelv átdolgozása közös eh, szabályokat fogalmaz meg az Európai Energia Unió számára. A válság idejét élve világosan látjuk, hogy az állami árszabályozásra szükség van. Azt látjuk, hogy az ágazat liberalizációja nem volt képes biztosítani az biztonságosabb ellátást és az stabil árakat. Egyébként ennek az irányelvnek nem szabad a technológiai semlegességet az erőforrások választásánál, kifejezetten csak az elektromos áram irányába, villamos áram irányába elbillenteni. Módosítókat fogok benyújtani. A az adatok összegyűjtésével kapcsolatban egyetértek Pocs úrral, ami pedig a nemzeti adatok szállítását illeti lehetetlen aránytalan terheket róni a tagállamokra, amelyek már most adatbázisokkal, adatközpontokkal rendelkeznek. Egyetértek a, olyan különleges, sürgőségi, eh, rendkívüli sürgőségi esetek elismerésével, amelyek viszmajort képeznek ami a jelentéstévő mm, kitételét illeti az elektromos áram tárolásával kapcsolatban, a profitkeresés alása egyrészt az állami szolgáltatások minőségét, másrészt pedig magának a létmesítmény hálózatnak a biztonságát is fenyegeti. Gyakran minimális versenyre szükség van az innováció serkentésére, de ezen verseny nem szabad, hogy aláássa mind a tagállamok, mind pedig a fogyasztók érdekeit. Köszönjük, Pedicini úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. A mi eh, energiapolitikánk mindig is egy olyan modellen alapul, amely központi eh, erőművek eh, alapján termelődik, teljes mértékben egyetértünk a jelentés alap célkitűzéseivel. Azonban azt a kérdést teszem fel, hogy a határokon átnyúló kapcsolatrendszert, az interkonnekciót hogyan lehet kezelni. Például egy olyan ország, mint Olasz, Olaszország ahol nincs atomenergia termelés, és, és Franciaország, ahol van, hogyan lehet ezt biztosítani? Itt elsősorban a polgárok személye szempontjából teszem fel ezt a kérdést, ugyanis a, ugye a francia fogyasztók fizetnek bizonyos összeget, aztán a franciák eladják az energiát Olaszországnak, aztán ott megint elég magas árakat kell fizetni. Tehát egy ilyen logika mentén nincs igazából a polgároknak lehetősége, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Például Olaszország illetően a megújuló energiák szempontjából nagyon magas árakat kell fizetni a polgároknak, sőt, azok többet fizetnek, akik a legkevesebbet fogyasztják. Végül pedig úgy tűnik, hogy a polgárok nem igazán tudják azt, hogy sok esetben, hogy mit is fizetnek és miért, mert a villanyszámlák egész egyszerűen nem világosak számukra. Éppen ezért nekünk az a feladatunk, hogy hozzájáruljunk ez a véleménytervezethez, és segítsük azt. Köszönöm. Grosztet asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedicséni kollégánknak azt mondanám, hogy nem jól ismeri a francia helyzetet. A franciáknak olyan szerencsés a helyzetük, hogy az elektromos áram tarifáik eh, észszerűek és megfizethetőek. Ez persze változhat, de egyelőre még nem így van. Most magára a jelentésre szeretnék visszatérni. Gratulálok a nagyszerű, rendkívül eh, komoly munkájához eh, e fogós kérdésben jelentéstevőnek. Valóban rugalmasabbá kell tenni az elektromos ám piacot, mert oda a megújulókat is be kell illeszteni, dinamikusabbá kell tenni, tehát a rendszert, ez pedig rugalmassággal oldható meg. Fontos, hogy figyelembe vegyük továbbá azon tartós jeleket, amelyeket a piac felé küldünk. A bizottság javaslatát meg kell erősíteni a tartós szerződések aláírására, rálátásra, láthatóságra van szükségünk. Hogyha a tartós, hosszú távú szerződések nem képezik részét a rendszernek, akkor a vállalkozásaink nál ez gondot jelenthet. A tagállamok számára lehetővé kell tenni olyan kapacitásmechanizmusok bevezetését és működtetését, amelyekkel biztosíthatják az ellátásbiztonságot elektromos áram szintjén, villamos áram szintjén feltételek mellett. A bizottság ezzel kapcsolatban elmondta már a véleményét, de talán itt jobban kellene még kötnünk, úgymond az ebetakaróhoz. Ami a regionális operatív központokat illeti, Szerintem jó ötletről van szó, de nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, hogy ezen regionális operatív központok a az átvitelüzemeltetők egyensúly és kézben tartását ne zavarják meg. Ez alapvető fontosságú. Az analitikai feladatokat a regionális operatív központoknak át lehetne adni, ez lenne a cél, de minden olyan működés, amely operatív működés, azt nem lehet transferálni. Miért? Mert hogyha így járnánk el, akkor külön választanánk az operatív döntéshozatalt, valamint a felelősségi kört. Márpedig ez rendkívül fontos, rendkívül előtekin, elő, elővigyázatosnak kell lennünk, Bizonyos szubszidiaritási szabályokra ugyanis fontos gondolnunk és szükségünk van. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Next speaker is Mr. Balco. Balco úr. Elnök asszony, köszönöm a szót. A most tárgyalt jogszabálymódosításokhoz egy szempontból szeretnék hozzászólni, a szubszidiaritás szempontjából. Mind az osztrák, mind a magyar parlament benyújtott, indoklása ellátott véleményt a Európai Parlament elnökéhez, mert úgy ítélik meg, hogy több helyen sérül e jogszabály a szubszidialitás elve. Először is a kapacitás mechanizmusok tekintetében, mivel végül is az energiaszabályzók uniós ügynöksége kell, hogy jóvá hagyja ezeket a kapacitásmechanizmusokat, a e, piaci zavarok közép-hosszú távra történő e, kiküszöbölésének a lehetősége az eddig a tagállamoké volt, és nem érthető, hogy ez a nemzeti szint miért ne lenne továbbra is elegendő, tekintettel arra, hogy az ellátás biztonság felelőssége a tagállamot terheli. Egy másik kérdés az energia mix meghatározásának kérdése, annak elvonása a tagállamtól közvetett módon. Ugyanis ha olyan beruházási döntések lesznek csak elfogadhatók, amelyek egy adott határérték alatti kibocsátást engednek meg egy erőműnél, ez a 550 g széndiokszid per kilowattóra. Ez közvetve azt jelenti, hogy a szénerőművek nem létesíthetők. Direktbe nem mondjuk ki, de ez egy olyan határérték, amit szénerőművek nem tudnak teljesíteni a klímaváltozás, vagy akár a párizsi megállapodás kapcsán egy tagállamnak az a kötelessége, hogy ott az adott kibocsátási szintet vállalja, teljesítse, ugyanakkor azzal, hogyha a széntüzelési erőnek adott országokban nem jöhetnek létre, ezzel az energia mix meghatározását elvonja a tagállamtól, holott azt az Európai Unió működőséről szerződés biztosítja. És végül egy harmadik eset, amelyiket Grosset asszony is említett, és szeretném megerősíteni, és az osztrák parlament vélemény is kitér erre, nevezetesen létrejönnének ezek a regionális operatív központok, amelyek hatósághoz hasonló szintű, jogilag kötelező erejű hatáskörrel rendelkeznének, és így a villamos átvitel rendszer irányító feladatkörét, annak egyes elemeit elvennék a tagállamtól, holott megint itt az ellentmondás, hogy az tagállamot terheli az biztonság felelőssége, azaz a rendszer irányítás tagállami szintjén tartásával tudja ezt csak teljesíteni. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Caputo. Köszönöm szépen, Kaputo úr, köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen Pavel Poc kollégának a kiváló munkáját. Az energia integrált piaca a leghatékonyabb lehetőség arra, hogy megfelelő, hozzáférhető árakat alakítsunk ki. Ez lehetővé teszi a nagyobb energia eh, és megújuló energia volumenek termelését. Ahogy Pável már mondta, mindenképpen fejlettebb, innovatívabb, új generációs energiapiacra van szükség. Garantálni kell azt, hogy az átmenet a tiszta energia felé a fogyasztók számára is fenntartható folyamatokat tegyen lehetővé. Tudjuk azt, hogy vannak olyan területek, ahol energia szegény a helyzet. A fogyasztók számára tudatosítani kell azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyan lehet az Európai Unió energiapiacát fejleszteni, és Számunkra fontos az, hogy a jogi keret is biztosítva legyen, és a hozzáférés az energiapiachoz méltányos legyen a fogyasztók számára, a helyi különböző egységek számára. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy egyszerűsíteni kell az integrációt az megújuló energiák terén, a hatékonyabb módozat annak érdekében, hogy okos folyamatok jöjjenek létre, az, hogy a már meglétező berendezéseket fejlesztjük a fogyasztók érdekében. Köszönöm. Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Pável Pocnak a jelentéstevőnek, a vélemény tervezettel kapcsolatos munkája során végzett munkáját köszönöm meg neki, ez nagyon fontos az Energia Unió csomag szempontjából, hiszen előmozdít bennünket egy központosított rendszer felől, ahol a foszilis energiahordozókra összpontosítunk, egy decentralizált rendszer felé, ahol a fogyasztóknak nagyobb szabadságot adunk, ők válnak az Energia Unió középpontjává, és eszközöket adunk a kezükbe, amelyel a fogyasztást és a keresletet is ellenőrizhetik közvetlenül. Erre közvetlenül szükség van, és ez olyasmi, ami ez ideig sajnos csak nagyon korlátozottan valósult meg. A jelentéstevő ötletei, elgondolásai jó irányba mutatnak, azt hiszem. Néhány dolgot szeretnék külön kiemelni, elsősorban a környezetvédelmi szempontból a megújulókra térnék ki. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokat ki tudjuk aknázni, és azokat a piac aktív részévé tegyük, biztosítani kell, hogy az villamosenergia piacok a határokon átívelően működhessenek, ez fontos mind az energiatermelők, mind a fogyasztók szempontjából. Ez nem olyasmi, ami csak a fogyasztók számára előnyös, és nem csak a termelők számára előnyös. Mindkettejük jól járnak ezzel. Én egy kisebb tagállamból érkeztem, egy szigetországból, és mint tudjuk, az ilyen országok jóval nagyobb mértékben függnek a határokon átívelő energiakereskedelemtől, ezt külön szerettem volna kiemelni. Pável is kitért erre. Ez azt jelenti, hogy a piacokat szorosabban integrálni kell, és gondoskodni kell arról, hogy a megújuló energiák a határokon átnyúlóan is mozoghassanak. Ez olyasmi, amit az szövegtervezet is kiemel, de szerintem érdemes lenne még inkább megerősíteni. Szeretném külön hangsúlyozni az ellátás biztonságát, és ez a két elem egyébként nem zárja ki egymást, mindenképpen egy teljesen működőképes piacra van szükség, amely a fogyasztók előnyét tartja elsősorban szem előtt. A megújuló energiák teljes piaci integrációját és ezzel együtt a felelősségvállalást, a kettő közötti egyensúly megteremtését nagyon pozitívnak tartom. Ez olyasmi, amit azt hiszem az elvi mindenképpen hangsúlyozni hivatott, de ez előmozdítja a környezetvédelmet a különböző tagállamokban is. Nagyon örülök annak, hogy a helyi energetikai közösségeket külön kiemeli a szöveg, és arra is kitér, hogy biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók és akik a helyi energia közösségnek nem részesei ne kerüljenek hátrányba ugyanakkor megfelelő ösztönzőket kell teremteni az emberek számára, hogy részt vegyenek, illetve aktív résztvevők legyenek. Részt vegyenek a helye energiaközösségek kialakításában. Örülök, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókra is kitér a szövege, és biztosítani kívánja, hogy minden fogyasztó megkapja a szükséges információkat, és ezek alapján hozhasson döntést. Sokszor azt látjuk, hogy a fogyasztók nem igazán tudják, hogy mit is jelentenek azok az információk, amelyek a számláikon szerepelnek. Nem tudják pontosan mennyit fogyasztanak, illetőleg nem tudják, hogy hogyan tehetik hatékonyabbá az energiafogyasztásukat, hogyha ezeket az információkat megkapják és megértik a fogyasztók, az mind a fogyasztók, mind a környezetvédelem szempontjából előnyös. Az elektromobilitás, az elmobilitás szerintem mindenképpen a jövőbe mutató, jövő orientált megoldás. Ezt a piacot mindenképpen fejleszteni kell, és biztosítani kell, hogy a döntéseinkkel előmozdítsuk az elmobilitást a tagállamokban. Köszönöm. Köszönjük, Kulúcsi asszony az Európai Bizottság részéről parancsoljon. Jó reggelt kívánok! Köszönöm a szót, elnök asszony! Nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő általánosságban véve támogatja az Európai Bizottság javaslatát, és örünk a jelen szakbizottság támogatásának összességében, és annak, hogy az önök célkitűzése is, hogy az energetikai átállás során a fogyasztót juttassuk előnyösebb helyzetben. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fontos bizonyos koncepciók pontosabb meghatározása, egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, és, ami nagyon fontos, a fogyasztók számára átláthatóvá kell tenni a számlákat. Ezért is üdvözöljük azt a követelést, hogy a sürgőségi helyzetekre vonatkozó fogalom meghatározást tisztázzuk, ez rendkívül fontos. A kivételes árszabá, e, szempontjából. Vannak olyan javaslatok is, azonban a szövegben, amelyek véleményünk szerint épp ellentétes hatásúak nem járulnak hozzá a fogyasztó védelem szintjének növeléséhez, illetve a verseny növeléséhez. Az első ezek közül az új szereplőkre vonatkozik, az úgynevezett agregátorokra, Ezeket az új szereplőket már sokat emlegették ma, nyilvánvalóan azért, mert nagyon fontos szereplők, és nagyon fontosak a rugalmasság szempontjából is, hiszen így tudjuk igazán integrálni a megújuló energiákat. Ez ideig nem akláztuk ki az összes etére mutatkozó lehetőséget, ezért néhány rendelkezést fogalmaztunk meg erre vonatkozólag. A javaslat tervezetből kiviláglik, hogy a tevő szabályozott kompenzációs kifizetéseket szeretne. Az Európai Bizottság javaslata eredetileg úgy gondolta, hogy egy egyensúlyozó mechanizmusra lenne szükség, amely megfelelő egyensúly teremtene a rendszerben, ezért létrehoztunk egy erre vonatkozó mechanizmust. Azonban úgy hisszük, hogy a rendszeres kifizetések, amelyek ezt a, be, ezt a kiegyensúlyozó mechanizmust, ennek költségeit meghaladják, nem kellene törvényileg lefektetni. Ez ugyanis várhatóan nem fogja tükrözni az igazi költségeket. Például nem valószínű, hogy megfelelően korrigálni lehet adott esetben az árakat, az árszabást. Tartunk tőle, hogy az ilyen szabályozott kompenzáció gyakorlatilag akadályává válik a keresletre történő válaszadásnak, reakciónak, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez nem megfelelő megoldás. A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, az a rendszer, rendszer üzemeltetőkre vonatkozik, akik elektromobilitási infrastruktúrát birtokolnak. Sokszor ezek nemzeti monopóliumot képeznek, ezek a szereplők ezért egy semleges piaci szereplőnek kell, hogy megmaradjanak az elektromobilitási infrastruktúrát és az energiatárolási infrastruktúrát inkább a verseny uralta piacra kellene bíznunk, ugyanis így egy gazdaságilag hatékonyabb felhasználása valósul meg az ilyen létesítményeknek. Ugyanakkor a javaslatunk csak akkor tesz lehetővé állami beavatkozást, hogyha a piac nem működik megfelelően. Ez garantálja azt, hogy a DSO az infrastruktúra működtetésére, üzemeltetésére összpontosítson, és ne avatkozzon be a piacba, ezért a piac szempontjából semleges szereplő marad. A harmadik elem, amelyre szeretnék külön kitérni, a szolgáltatóváltáshoz fűződő, kapcsolódó díjakhoz kapcsolódik. Franciaország, Olaszország, Belgium és mások úgy döntöttek, hogy a fogyasztókat úgy védik meg, hogy tilalmat mondanak ki a szolgáltatóváltáshoz kapcsolódó díjak kiszabására. Ezáltal ez azonban azt jelenti, hogy a jelen EU-s szabályozás a jelentéstevő javaslata értelmében ezen tilalmakat ellehetetleníteni ezeknek az országoknak, tehát ezeket a tilalmakat vissza kellene vonniuk, ezért megszűnének azok az ösztönzők, amelyek a szolgáltatóváltást célozzák ezekben az országokban. Végezetül az energiaszegénységre szeretnék kitérni egy utolsó pontban. Ma többször is felmerült az energiaszegénység jelensége. A javaslatban úgy gondoljuk, egy megfelelő egyensúlyt teremtettünk a piaci érdekek között egyrészt, és másrészt egy tisztességes energiapiac között. Ezért is fogalmaztunk meg egy olyan rendelkezést, amely azt követeli meg, hogy a fogyasztókat például megfelelően tájékoztassák. Viszonylag nagy mozgásteret hagy ez a rendelkezés a tagállamoknak, hogy maguk definiálják a különböző alternatívákat, és maguk határozzák meg, hogyan kívánják végrehajtani. Azonban a rendelkezés nem specifikálja azt, hogy az adott tagállam hogyan finanszírozza ezeket az alternatívákat. Megtehetik ezt a szociálpolitika keretében a költségvetésen keresztül, vagy más módon, mi ezzel kapcsolatosan nem foglalunk állást de nyilvánvalóan, hogyha a szociálpolitika részeként kezelik, akkor az egy lehetséges alternatíva kell, hogy maradjon. Ugyanakkor más támogatási formában is segítheti az állam azokat a fogyasztókat, akik nem engedhetnék meg magukat máskülönben a villamos energiát vagy az energiát, mint olyat. nem szabad, meg kell törni azt az ördögi kört, amelyben a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak kell, hogy fizessék a legmagasabb számlát. Most pedig a vita végén Pocz úrnak adok még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Röviden összefoglalnám az eddigieket, és röviden kitérnék néhány megjegyzése is. Köszönöm Szérpának, hogy kiengsúlyozta a prioritást, a megújulókhoz való hozzáférést, ez az arányosságról szól, az arányosság elvéről, illetve a megosztott felelősségről, érinti a beruházások kérdését és az üzemeltetés karbantartás kérdését. Ami az ALDE általi megjegyzéseket illeti, az árstabilitás persze nagyon fontos szempont, remélem, hogy ezzel kapcsolatosan együtt tudunk működni. Kilönen kolléganőnek köszönöm, hogy említette az innovációt, nagyon szívesen együttműködöm ebben a kérdésben is, és a tárolás, a tárolási kapacitások kérdésében is. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos elem. Az energiaszegénység pedig, mint tudjuk, az SND prioritása, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is szívesen együttműködöm. Az energiaszegénység fogalmát is maga az SND frakció alakította ki az egyik jogalkotási dosszié kapcsán. A zöldek megjegyzésére térnék ki a célkitűzésekkel kapcsolatosan. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a szabályozás, ez az irányelv a megfelelő terep ehhez, Kérdés, hogy mennyire lehet ebben a szövegben a célokat, célokra kitérni. Nem is vagyok biztos abban valóban, hogy itt a helye ennek, mert ez a piacról szól, és szerintem tartanunk kellene magunkat ahhoz, ami, hogy miről szól ez a szabályozás. Szerintem a stabilitás, a megbízhatóság és a reziliencia ezek kellenek, hogy legyenek a célkitűzések a piacok szempontjából. Üdvözlöm azt is, amit Dornan asszony mondott, technológiai semlegesség, biztonság, innováció. Természetesen fontos célkitűzések ezek. Grosztett asszony a kapacitás mechanizmusokról beszélt, itt megfelelő egyensúlyra lesz szükség. ugyanis úgy gondolom, hogy a kapacitás mechanizmus nem lehet egyfajta bújtatott állami támogatás bizonyos üzemanyagok számára, ez nem történhet meg. A kapacitás mechanizmus támogatása egyfajta átmeneti intézkedés lehet, amikor például a fosszilis technológiákról áttérünk az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákra, de nem lehet ez a fosszilis energiahordozóknak egyfajta bújtatott állami támogatása. Köszönöm Miriam Dálénak és Nikola Caputónak a támogatást. Remélem, hogy a fogyasztók, a polgárok bevonását még jobban ki tudjuk domborítani, ez is nyilvánvalóan eszendés prioritás. És a az elektromos villamos energiapiac kapcsán számunkra is fontos, hogy jó eredményeket érjünk el. Végül kitérnék arra, amit az Európai Bizottság említett. Köszönöm először is az együttműködést önökkel. Gyümölcsözőnek bizonyult, és remélem, hogy az is marad a jövőben. Ami a tagállamokban uralkodó helyzet összehasonlítását illeti, ez nyilván alapját képezi egy kiegyensúlyozott európai megközelítés kialakításának. Itt nagyon fontos szerepet kapnak az úgynevezett új tagállamok is, szem előtt kell tartani a dél és észak, illetve a kelet és nyugat közötti különbségeket. Mindenre oda kell figyelni, mert nem csak nekünk, hanem az Európai Bizottságnak is integratív megközelítést kellene alkalmaznia, és politikai értelemben nem centrifugálisan kellene eljárnunk. Ez nagyon fontos, nem csak az Európai Parlament szempontjából, hanem a bizottság szempontjából is, hiszen az önök feladata is az integráció, ahelyett, hogy valamiféle centrifugális erőt erősítenének Európában, amely a széttartást eredményezi, erősíti. Olyan modellekre van szükség, amelyek mind működőképesek a tagállamokban uralkodó nagyon különböző adottságok közepette is. Köszönöm az eddigieket, és remélem, hogy folytatódik ez a kiváló együttműködés. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm Poc kollégának. Június 29-e a módosítók benyújtásának határideje 11 óra. November 6-án szavazunk itt az MV-ben erről a jelentésről. Haladunk tovább a napi rendben. Konecsna asszony jelentése, amely a Montreali jegyzőkönyvet érinti, illetve a Kigaliban létrejött megállapodást, meg is adom a jelentéstevőnek a szót Konecsna asszony, tessék. Köszönöm, vážení kolegové. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az réteget lebontó anyagokról szóló Montrái legyszőkönyv módosítása 7 év komplex tárgyalásainak műve. India, Kína el- ellenálltak minden változás ellen. Viszont az 2000 19-től hatályba léphet maga a jegyzőkönyv, amennyiben 20 támogatják, az EU-nak viszont fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, és más országokat, a fejlődő országokat is arra ösztönözzük, hogy jegyzőkönyvet írják alá, az USA vezetése és ideértendő. Ami a HFC fluorozott szénhidrogének felvételet illeti a jegyzőkönyv jegyzékébe, ezen HFC-k megfelelően kell, hogy szerepeljenek a jegyzőkönyvben. Fluorozott szénhidrogéneket légkondicionálókban, hűtőgépekben, aeroszolokban, habokban használják, és um, igazából a CFC kiváltását voltak hivatottak szolgálni, viszont a fluorozott szénhidrogének aktív üvegházhatású gázok, amelyek globális felmelegedési potenciája akár ezerszer nagyobb is lehet, mint a szénhidrogéneké, ezért lehető leghamarabb csökkenteni kell azokat, 2019-23-ban a fejlődő országokban csökkenteni kell a, az alkalmazásukat, használatukat, ez pedig majd a fejlődő országok is csökkentik. Igazából 2028-31 között fogyasztják majd a fluorozott szénhidrogének használatát, előállítását, és így az üvegházhatású kibocsátások csökkentéséhez és a párizi megállapodáshoz is hozzájárulhatunk. Uh, ezért a meg, tagállamoknak fel kell szólítani a módosítás ratifikálási folyamatának lezárására a mm, tagokat, és ütemterv mentén üdvözlöm azon Egyesült Királyságbeli döntést, amely a jelenlegi Brexit tárgyalások ellenére elfogadja és ratifikálja a módosítást. Kérem, holnap támogassa mindenki ezt. Köszönöm az árnyék előadóknak, Ferian úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Rendkívül fontos témáról van szó, mondja Fária képviselő. A jegyzőkönyvet 2016. október 10-i kigeli tárgyalások során döntés született arról, hogy a HFC halhasználatát csökkentik, és minden olyan anyagét, amely a magát, az ózon réteget lebonthatja. Nevezetesen ide kerül a HFC termelése, gyártása, felhasználása, így a klímaváltozás ö, ö, elleni ö, is erősítjük. A kigeléji jegyzőkönyv 2019. januárjától akkor kerül hatályba, lép hatályba, ha 20 részes fél aláírja az instrumentumot. Pontosan példaértékűek kell, hogy legyünk azon fejlődő országok felé, amelyek folytathatják ezt a megkezdett utat, bátorítanunk kell a, tehát az államokat arra, hogy minél hamarabb az instrumentumot, a jegyzőkönyvet írjuk alá. Azért is fontos az EU üzenete, mert az USA kivonta magát, visszalépett a Párizsi Egyezmény végrehajtásából. Ezért is fontos, hogy az EU és a Kína megerősítették szándékokat, mely szerint a Kigali jegyzőkönyv módosítását aláírják. Ez egy óriási lépés lesz a klímaváltozás elleni küzdelemben. Így a Kigali módosítást az EU általános keretében kell elfogadnunk a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében és a fenntartható fejlődési célok mentén holnap mindenképpen szeretnénk eh, támogatni egy gyors ratifikációt, ahogy eh, az előadó asszony is elmondta, és remélem, hogy mindenki a tisztelt házban eh, támogatni fogja a jelentést, hogy a ratifikáció minél hamarabb megvalósuljon, és lezárulhasson a ratifikációs folyamat, hogy a szavakat tettekké váltsuk. Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Joe Leinen nevében szólalok fel, ő az árnyék jelentéstevő. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Először is köszönetet mond Konecsna asszonynak. Teljes mértékben támogatjuk, mint frakció a véleményt. Természetesen tudjuk, hogy az Európai Unió számára és a globális közösség számára a klímaváltozással kapcsolatos problémák prioritást kell, hogy élvezzenek. meg kell állapodni, meg kell állapodni a Montreali jegyzőkönyvvel kapcsolatosan is, és a kigali módosítókat ratifikálni kell. Ez egy alapvető kötelezettség ennek a bizottságnak, aztán majd a plenáris ülésnek is az a kötelessége, hogy megállapodjon, és a partnereinknek üzenetet küldjön, hogy mennyire fontos felvenni a harcot a klímaváltozás ellen. Úgy gondoljuk, hogy ez a Montreali jegyzőkönyv, ez egy sikertörténet ebben a folyamatban, és rámutat arra, hogy mennyire fontos bolygónkat megvédeni a különböző fenyegetések ellen. A további felmelegedés csökkentése 0,5-del egy alapvető dolog, és a államoknak mindenképpen felelősek meg kell lenniük annak érdekében, hogy betartsák ezeket az elemeket. A Kigali jegyzőkönyv, ahogy hallottuk, 2019-ben fog majd érvénybe lépni, de a lehető legsűgősebb folyamat az, hogy nemzetközi szinten vállaljunk kötelezettséget a klímaváltozás mellett természetesen megfelelő, hatékony gazdasági kormányzásra van szükség, az Európai Uniónak versenyképesnek kell maradnia a különböző olyan területeken, mint a frizsiderek és más területek a globális cselekedeteket, akciókat kell mindenképpen eh, támogatni. Mi egyetértünk mindazzal, amit a jelentéstevő kidolgozott. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő felszólalóra, Rész asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid próbálok maradni, és nem akarom megismételni mindazt, amit már elmondtak. Ez egy olyan dosszié, ami nem ellentmondásos végre, és azt hiszem, hogy a szavazás is pozitív lesz holnap módosítás nélkül teljes mértékben támogatjuk Konecsna asszonyt, a jelentéstevőt. Ez egy fontos téma, és nagyon sürgős lenne, hogy a tagállamok ratifikálják. Ugye 25 éve indítottuk el ezt a harcot, a Montreali jegyzőkönyv most már meghozta a gyümölcsét. Azt tudjuk, hogy az ózon szinten csökkenteni lehetett jelentős mértékben az ózon szint tehát, sőt olyan mértékben, amely kitesz egy egész India térséget. A Montráli jegyzőkönyv értelmében ugye 98%-át azoknak a termékeknek, amelyek az ózon szintet csökkentik, kivonták a forgalomból, a fluorozott szénhidrogének eh, is eh, látjuk azt, hogy mennyire eh, jelentős mértékben tudják a szüvegház hatást növelni, tehát éppen ezért csak üdvözölni lehet, hogy a monáli jegyzőkönyv kiszélesítette a, azon elemek eszközöket, amelyekkel fel lehet eh, venni a harcot a bolygó felmelegedése ellen, tehát 0,5-ről van szó, ahogy hallottuk, 2050-ig Természetesen mi a probléma? A ratifikálás. A tagállamoknak ratifikálniuk kell ezt a jegyzőkönyvet, ahogy a jelentéstevő is elmondta, ugye eh, mi a helyzet. Az Egyesült Államokban John Kerry támogatta jelentős mértékben ezt a jegyzőkönyvet, most azonban ugye látjuk azt, hogy mi az új fellépés a klímaváltozással kapcsolatos témákat illetően, mellesleg szeretnék információt kapni ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Ekaut úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is helyettesítek valakit, de teljes mértékben megegyeztünk, köszönjük a jelentéstevőnek ezt a jelentést, támogatjuk teljes mértékben. Ez egy sikertörténet azzal kapcsolatosan, hogy egy európai törvény szabálynak milyen globális kihatása lehet. Azt hiszem, hogy az egyik nagyon kevés szabály közül ez egy olyan szabály, amely a nemzetközi tárgyalásokra is kihatással van. Ez, ez egy olyan dolog, amikor ugye feltesszük a kérdést, hogy Európának mit kell tennie ezt vagy azt, de itt most azt láttuk, hogy Európa egy vezető szerepet játszott globális szinten, és a, ez egy globális módosítás, amelyet végre kell hajtani teljes meg egészében. Ez azt jelenti, hogy fél százalékkal tudjuk majd csökkenteni ö, ez a 0,5-es rátával a kibocsátásokat, tehát a Kigali jegyzőkönyv végtelenül fontos. A bizottsághoz azonban van lenne egy kérdésem. Ugye itt a ratifikálással kapcsolatosan, Montráli jegyzőkönyvet illetően, ugye ez azt jelenteni, hogy teljes mértékben végrehajtjuk a kigáli módosítókat, az export és az X, e, importot illetően a kigali módosítóban hogyan lehet biztosítani, ugye ha figyelembe vesszük a kóta rendszert, a végrehajtást, a bizottság hogyan tudja biztosítani, hogy a kigári módosítónak bizonyos részeit érvénye jutassuk, majd a ratifikálás után köszönöm Eckhout úr. Pedicini úr. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék én is köszönetet mondani Konecsnak kolléganőnek az elvégzett munkáért, ami a Montreali protokollt jegyzőkönyvet illeti. Látjuk azt, hogy a, itt a fluor, fluorozott szénhidrogénekkel foglalkozunk, és látjuk azt, hogy az atmoszférában az ózon réteget károsítják ezek a különböző anyagok sokkal inkább, mint a CO2. A globális felmelegedés szempontjából tehát fontos a, ez a munka. Az, aki az ózon réteggel foglalkozik, globális szinten kell, hogy gondolkodjon. Úgy gondolom, hogy a kigali módosítás fontos, mert igenis természetes anyagokkal is lehet a fluorozott szénhidrogéneket helyett is, helyettesíteni az iparban. Figyelembe lehet ezt venni. Ez egy rendkívüli alkalom, amelyet az Európai Uniónak igenis meg kell ragadnia, mert lehetővé teszi, hogy az alacsony kibocsátás területén jelentős szerepet játszon az Unió Donnánó asszony végül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Konecsna asszonynak a munkáját. A HFC-k szintén olyan jellegű ö, elemek, anyagok, amelyeket ö, folyamatosan le kell bontani szeretném szeretnék emlékeztetni arra, hogy fenntartható helyettesítőkre van szükség a HFC terén és a CFC terén. 87-ben már kimondták azt, hogy ezek az anyagok károsítják az réteget, és más gázokra van szükség, ugyanis mind a HFC-k, mind a CFC-k károsítják a bolygót. A kigali módosítás arra szolgál, hogy helyettesítsük alternatív gázakkal, amelyeknek nincs üvegházhatású, tehát nem üvegházhatású gázok. A kigali jegyzőkönyv szimbolikus jegyzőkönyv, de emlékeztessünk arra, hogy a különböző államok mennyit foglalkoztak ezzel a témával, és egy nemzetközi együttműködés eredménye a jelenlegi Montráli jegyzőkönyv. Köszönöm szépen. Hoven úr a bizottság részéről. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentést, amely roppant hatékony és eredményes módon készült el, és világos következtetéseket fogalmazott meg. Szerintem mindannyiunkat segít abban, hogy a dossziét mielőbb lezárhassuk, mielőbb ratifikálhassák a tagállamok, és a tanács is ősszel lezárja a munkáját ezzel kapcsolatosan, így az Európai Unió a lehető leggyorsabban megküldheti az erről szóló jegyzéket a tagállamoknak. De mint tudjuk, a tagállamok egy kicsit más sebességgel működnek, reménykedjünk abban, hogy végül sikerül felvenniük a sebességet, és sikerül 2019. januárja előtt lezárni a munkát, ez ugye a határidő. Néhány kérdést fogalmaztak meg a kollégák a teremben. Az első az USA hozzáállását illeti a jegyzőkönyvhöz, illetve annak kiegészítéséhez. Ha őszinték akarunk lenni, akkor azt szerintem elmondhatjuk, hogy nagyon jelentős vezető szerepet játszottak ebben, főként John Kerry volt az ügy szószólója, de világos, hogy a dolgok megváltoztak, és mindmáig semmi sem mutat abba az irányba, hogy a politikusok, illetve a fájlal foglalkozók véleménye változott volna. Bankokban lesz néhány hét múlva egy egyeztetés, ott majd meglátjuk, hogy van-e változás, de ez idáig azok nem, mutattak, nem mutatták jelét a, az álláspontjuk megváltozásának, akikkel én tárgyaltam. Összességében az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy minden a kiegészítés, illetve a módosítás minden rendelkezésének eleget tegyen. Ami a, az engedélyezés, illetve jelentéstételt illeti, a jelentéstételi rendszerünket némileg módosítani kellett azért, hogy a módosítás követelményeihez igazítsuk a meglévő szabályainkat, és különös, ami az engedélyezést illeti, a jegyzőkönyv nem igazán definiálja, hogy mi ez az engedélyezési rendszer. A kvóta rendszerünk illetve a jelentéstételt vonatkozásában kellett módosításokat eszközölni azért, hogy eleget tegyünk a jegyzőkönyv követelményeinek ebben az értelemben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Konecsna asszonynak adnám meg még egyszer a szót, hogyha kéri, hogyha szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak az eszmecserét, és őszintén hiszem, hogy holnap sikerül egy megfelelő, egyhangú döntést meghoznunk azért, hogy megmutathassuk a világnak és a tagállamoknak is, hogy mi hogyan gondolkodunk erről az ügyről. Köszönöm szépen. Emlékeztetőül mondom, ma délután 5 óra a módosítók benyújtásának határideje, és holnap szavazunk és júliusban lesz a plenárison a szavazás remélhetőleg. Rátérünk a következő napi rendi pontra, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése vonatkozásában. Mivel én vagyok ennek a dossziénak a jelentéstevője, hadd mondjam el röviden, hogy mi is ennek a tanácsi rendelet tervezetnek a háttere. Mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti kibocsátások sokkal kapcsolatosan, azok határértékével kapcsolatosan volt egy vita nem régiben, hiszen a szennyezés nagy mértékben hat a közegészségre, a gazdaságra és más egyéb területekre is. A levegő minőség javítása érdekében az ENSZ ezzel foglalkozó szervezete együttműködött az Európai Unióban, Unióval. 1997-ben megszületett egy egyezmény, amely a levegő minőség javítására irányul, illetve a levegőszennyezés csökkentésére. Nyolc jegyzőkönyv fűződik ehhez, a nyolcadik a Göteborgi jegyzőkönyve, a savasodással, az eutrofizációval és a talajközeli ózon csökkentésével foglalkozik, és néhány levegőszennyező anyag, illetve légszennyező anyagra vonatkozóan egy felső határértéket határoz meg. Később ezt a jegyzőkönyvet korszerűsítették, az új tudományos bizonyítékokhoz igazították a határértékeket. Most ratifikálni kell a jegyzőkönyvet, mivel korábban a fekete koromra vonatkozólag is módosításokat eszközöltek a jegyzőkönyvben. Fontos, hogy a jegyzőkönyv legújabb módosításait mielőbb végrehajthassuk. Ehhez pedig szükséges a saját szabályaink kigazítása. Ez egy nagyon fontos lépés lesz egyébként, annak érdekében, hogy az emberi egészségre és a környezetre nézvést magas védelmi szintet valósítsunk meg, és ezért üdvözlöm a tanácsi rendelettervezetet, és azt javasolnám, hogy a parlament járuljon hozzá ehhez a döntéshez, adja meg a jóváhagyását. Itt vannak az árnyék jelentéstevők, úgyhogy most nekik adom meg a szót. Paulucci úr az első, azt hiszem. Mr. Paulucci. Eh, <clears throat> presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden. Ugye itt eh, olyan módosítók ratifikálásáról van szó, amelyeket osztunk, a Göteborgi jegyzőkönyvről van szó, amely foglalkozik különböző káros elemekkel. Teljes mértékben egyetértünk a véleménytervezettel. Köszönöm, köszönöm. Görling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában semmi hozzáfűzni való nincs, támogatom ezt, és Várom azt a napot, amikor a levegőszennyezés végre nem károsítja a polgáraink egészségét. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Az Álda részéről van itt valaki, nem? Nincs? Akkor Konecsne asszony. Az is elég, ha azt mondja, hogy támogatja. Eichhaut úr? Valami újat mondjon, kérem. Nos, mondhatnám azt, hogy nem támogatom, de hát az ugyan új lenne, újdonság lenne, de nem lenne igaz, mert én is támogatom ezt a jegyzőkönyvet, illetve annak végrehajtását. Teljesen igaza van elnök asszony, az Európai Unió nemzeti emissziós, illetve kibocsátási határértékeken keresztül hajtja ezt végre. Láthatjuk, hogy az előző dosszió kapcsán Európa vezető szerepet vállalt, és ez globális szerepvállaláshoz vezetett. Ebben az esetben azonban a tagállamok azt mondták, hogy hát nem lépjünk túl a Göteborgi jegyzőkönyvön, jegyzőkönyvben foglaltakon. Miközben itt azért komoly dolgokról van szó, levegőszennyezésről, a polgárok egészségéről van szó, és itt az EU-s tagállamok nem akarnak vezető szerepet vállalni. Ez egy kicsit csalódást okoz számomra, de mi teljes mértékben támogatjuk a globális fellépést, és az ön jelentését is. Köszönjük, Pedicini úr! Allora, Én is mondani, mondanék valamit. Természetesen mi is kedvezően fogadjuk ezt a módosítást ugyanis fontos az, hogy foglalkozunk ezekkel a témákkal, de úgy itt globális határokon átnyúló szennyeződésről van szó. Ugye nem mehetünk el amellett, amelyet Trump elnök nyilatkozott. Ja ő azt mondta, hogy nem fogja tiszteletbe tartani a környezetvédelmi szabályokat, és nem fognak fizetni, akkor Európának bátran kell fellépni, és az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti gazdasági megállapodásokkal kell válaszolni. Ugye itt a TNT-kre, TTP-kre beszél, gondolok, de ott van a CETA is, mert a SETA mögött ott van nagyon sok amerikai multinacionális cég. Természetesen csak sajnálhatjuk az, hogy Trump kivonult a Párizsi szerződésből, de mindenképpen fel kell lépni. Köszönöm. A bizottság részéről, Henders úr. Good morning. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát ezzel a fájlal kapcsolatosan. Nagyon örülünk annak, hogy a ratifikációs folyamat lassan előbbre jut, hiszen az Európai Bizottság még 2013. decemberében tett javaslatot a döntéshozatalra. Annak idején az Európai Bizottság tiszta levegőről szóló szakpolitikai csomagja részeként tettük közzé az erre vonatkozó javaslatunkat. Két másik, másik jogalkotási javaslat is része volt ennek a csomagnak. Ezeket időközben elfogadták, és hatályba is léptek. Egyelőre az egyezménynek csak három részes fele ratifikálta ezt a módosított jegyzőkönyvet, beleértve az usa is egyébként. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió mielőbb döntést hozzon a jegyzőkönyv ratifikálásáról. Az EU-s ratifikáció lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy ők is megtegyék a vonatkozó lépéseket, és a társult országok, illetve államok részére is lehetővé teszi, hogy kövessék az EU-s példát. Reméljük tehát, hogy mielőbb megszületik a döntés, amely lehetővé teszi a módosított jegyzőkönyv ratifikációját. Azt szeretnénk hangsúlyozni még egyszer, hogy az aktív együttműködés harmadik országokkal a káros emissziók csökkentésében nagyon fontos. A legutóbbi tanulmányok azt mutatják, hogy a légszennyezés növekedése Indiában és Kínában egyre jobban befolyásolja a szennyezőanyagok koncentrációját az Európai Unióban is, hiszen ezek a szennyező részecskék a levegőben messzi területekre is eljutnak. Ezért támogatjuk azt, hogy az Európai Unió részt vegyen az olyan nemzetközi együttműködési struktúrákban, amelyek a levegőszennyezés megakadályozását, csökkentését célozzák. Üdvözöljük az ön által megfogalmazott javaslatokat, illetve azt, hogy javasolja, hogy hagyja jóvá az Európai Unió ezt az egyezményt, illetve a jegyzőkönyv ratifikációját. Egy dologra térnék még ki, amit Eichhout úr mondott, nevezetesen, hogy az EU-s tagállamok nem hatladják meg a Göteborgi jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseket. Ez igaz 2020-ra vonatkozólag, a módosított Göteborgi jegyzőkönyv, tehát 2020-ra és az utána, vonat, utána következő időszakra meghatározza a felső határértékeket, de van már egy hatályos EU-s jogszabály, amely 2030-tól is érvényben lesz, illetve attól kezdve határoz meg bizonyos csökkentési kötelezettségeket, és ezek már jóval szigorúbbak, mint a Göteborgi jegyzőkönyvben foglaltak. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönöm a támogatást is. Hogyha valaki még szeretne módosítást benyújtani, ma délután 5 óráig megteheti, és holnap szavazunk az NV-ben és remélhetőleg szeptemberben majd a plenáris ülésen is. Nagyon szépen köszönöm, haladunk tovább. Ez egy közös vita, kifogások egész sorát kell megvitatnunk, mégpedig a 106-os cikk alapján aktív hatóanyagok jóváhagyásáról van szó, diametoxám, imidaklopridő, klotianidin. Remélem, jól ejtettem az anyagok nevét. Nagyon köszönjük a jelentéstevőnek, Görling asszonynak a munkát, és meg is adom azonnal a szót önnek, hogy tartsa meg a bevezetőt. I'm not actually going to make Köszönöm szépen. Rendkívüli módon kiejtette. Én csak hatóanyagokról beszélek. A bizottság a jelenlegi hatóanyagok esetében a házi méhek beporzók alkalmazására terjesztik ki a bizottság. Nagyon meglepet engem mindaz, hogy igazából az EFSA értékelésre nem terjesztette ki, és év elején, januárban hallottunk arról, hogy világosan azt hallottuk, hogy a jelengi intézkedéseknek nem volt pozitív hatásuk a beporzókra. Ami a kollégákat illeti a delegált aktusokra tekintve, a parlament korlátozott hatókarral rendelkezett, ezért én meghatároztam a kifogást. A 21-es cikk lehetővé teszi, hogy csak tudományos következtetések alapján lehet az értékelési kritériumokról szólni. A hármas pont azt mondja, hogy a bizottságnak be kell mutatnia megfelelő hatástanulmányon keresztül, hogy elfogadhatatlan kockázatot jelent az adott hatóanyag a házi méhek beporzók életére. E három hatóanyag esetében a bizottság ö, még hogyha nem is szól a pollenizátorokról, mindenképpen elfogadhatatlan kockázatról beszélt. Ezért a hat anyagokat már nem így kezeljük. Viszont nem olyan adatokra épít a bizottság, mely szerint az arányosság elve tiszteletben tartásra kerülne, hiszen az agráriumra óriási hatása lesz. A kettes melléklet arányos és szükséges lépéseket ír elő, így van az Európai Bíróság esetjogában is. Nincs pozitív olyan bizonyíték, mely szerint elfogadhatatlan kockázattal járjának a ezen három hatóanyagok, ha házi méhek és beporzókra. Már pedig itt a öm, tiltás kiterjesztése nem szükséges. Már pedig így ö, kevesebb öm, azzal, hogy kiterjesztjük mindezt a tiltást ezen adott anyagokra, ezzel a bizottság azt gondoljuk néhány hónapot még várhatott, várhatott volna, mielőtt bírósági eljárás útjára lép, és így a tudományos bizonyítékokkal támasztotta volna alá ezen tiltást. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy miért nem várt az eredményekre Igazából én mélyen aggódom felől, hogy a bizottság a közvetett hatásait nem elemzi ennek a javaslatának. Vannak előnyök, és vannak hátrányok. Ugyanakkor az, az, az mindaz, amit itt látunk, ebből import igényesebb takarmányokra fognak átállni esetleg gazdálkodók, hogyha a gazdálkodók nem termeszthetik az ilyen terményeiket, mert tiltjuk a három hatóanyag forgalmazását, használatát, az hátrányos lehet. Egyfajta elszivárgásról beszélhetünk ezután. A legnagyobb aggodalmam pedig abból fakad, hogy igazából a házi méhek öm, egészségére gondolok, minden erőfeszítésünket a komoly problémák megoldására szenteljük. Öt éve költségvetést szavaztunk meg a kutatási projekteknek, amikor a házi méhek pusztulásáról beszélünk, laboratóriumokat támogatjuk, öt éve volt ez, most viszont már nem beszélünk mindenről, és a valós problémákat megkerüljük. Vissza kell térnünk a valós problémákhoz, és nem a peszticideket kell, kell újjal mutogatni, amelyek ellen nincsenek teljes bizonyítékok. Érdeklődéssel hallgatom kollégáimat, akik úgy gondolják, hogy a lobbik, a nagy bizniszek iránt érdeklődnek. Hadd mondjam ezzel kapcsolatban magam, én azt gondolom, hogy pont a peszticid ellenes NGO-k lobbiznak itt erőteljesen, pontosan azért, hogy a peszticideket kivonják teljes mértékben az agráriumból. Anélkül teszik ezt, hogy elmondanák nekünk, hogy hogyan fogjuk kiváltani mindezeket, és hogyan fogjuk a terményekkel ellátni a fogyasztókat felelősebben kell a peszticideket alkalmaznunk, és megfelelő mennyiségben, megfelelő helyen kell azokat mm, használni, de nem lehet teljesen úgy tiltani a peszticidek felhasználását, hogy Igazából már most 18 trialóguson keresztül tárgyalunk a kérdésről. Miért tiltjuk ezeket a hatóanyagokat, mikor utána pedig olyan hatóanyagokra kell ezeket váltanunk, amelyek szintén veszélyesek lehetnek az európai agráriumból nem lehet teljesen ki, ö, ö, ki ö, tiltani a peszticideket. Van, akik egyszerűen felszalámizós politikát és a legitim módon alkalmazott termékeket is ki akarják vonni a forgalomból. Azok, akik a polgárok szavát is szeretnék meghallgatni a közvetlen demokrácia függvényében, a tudományról szóló meghallgatást polgárokkal együtt ma este, ha velem tartanak, akkor meghallgathatják önök is. Köszönöm szépen, Gerling asszony. 11 órakor az ITRÉ-vel az energiakormányzásról szóló dossziéval közös találkozónkra kell átmennünk, úgyhogy kérném egy percben szóljanak azok, akik szeretnének szólni, mert nagyon hosszú listán van itt. Hát lehet úgy is, hogy valaki felszólal, valaki nem, de 11-kor át kell mennünk, vagy semmit nem teszek, csak kérem szépen, hogy túlzott részletekbe ne ö, bonyolódjanak, kérem, amikor szólnak. Árnyék előadókkal kezdjük. Néppárt, Lenszúr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Próbálok nagyon röviden fogalmazni. Péter Jár kollégát helyettesítem, az ő nevében szólalok fel. Szeretném elmondani, hogy egyetértek Görling asszony kifogásával, mégpedig négy mozgató rugó az, ami jár kollégát és engem is erre késztet. Egyrészt van egy dokumentum, a Big Guidance dokumentum, amely a méhekre vonatkozik, ezt a tagállamok többsége három éve többségében elutasítja, ezért ez nem legitim jogalap. Az EFSA várhatóan csak novemberben fogja a tudományos újraértékelését bemutatni a neonikotinoidokkal kapcsolatosan, ez lenne a döntés alapja. Az Európai Bizottság azonban ezáltal megelőzi az EFSA tudományos tanulmányát. Emellett a szabályozás nem is arányos, mert sok esetben teljes tilalom érvényesülne, így például a cukorrépa esetében, és alternatív intézkedéseket nem vettek figyelembe. Aztán az alternatív növényvédőszerek nem hozzáférhetőek sok növénykultúra esetében, ezért ez nem hozna javulást, emellett a neonikotinoidok betiltásával a rezisztens rovarok száma is növekedne, amelyekkel aztán alig, ha lehetne, szemben alig-alig lehetne fellépni. Ezeket az indokokat sorolta fel Gyár kolléga, a néppárti frakción belül azért néhány kolléga egyébként más véleményt képvisel, ezt mindenképpen tapasztalni fogja majd. Köszönöm szépen, Jüteland asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tudom, hogy rövid az időnk, Megpróbálom lerövidíteni a mondanomat, de kérem ne a végén szakítson félbe, mert ott jön a lényege. Az én frakcióm számára ez egy szívügy, és nagyon készültünk erre. Én azt hiszem, hogy súlyos problémánk van Európában. A méhek halnak tömegesen, tömegesen pusztulnak, és a különböző tudományos tanulmányok is arra mutatnak rá, hogy ez a vegyszerek miatt van. Van egy tudományos konszenzus arról, hogy a neonikotinoidok és peszticidek nagyon súlyos károkat okoznak a méhekben. Úgyhogy ebben nem értek egyet a jelentéstevővel. Az EFSA 2013-ban arra jutott, hogy a három vonatkozó betiltott anyag nagyon nagy kockázatot jelent a méhek számára. Ezért történt az, hogy egy részleges tilalom megfogalmazására került sor a hazámban például. Azonban számos tudományos tanulmány azt is bizonyítja, hogy a neonikotinoidok nem csak a méhekre jelentenek kockázatokat, hanem különböző egyéb bogarakra, lepkékre, pillangókra és még a madarakra nézvést is. Ezek nagyon súlyos veszélyek, és alátámasztja, ezek az érvek alátámasztják az esetleges moratórium szükségességét. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy támogassuk a tilalmat, és végre az Európai Bizottság tesz valamit annak érdekében, hogy valóban felismerjük, milyen károsak ezek a vegyszerek az ökoszisztémára nézve. Fontos, hogy ezeket a vegyszereket ne hasznosítsuk többet, mert nagyon súlyos károkat okoznak. Minden adat arra mutat rá, hogy a méhekre nézve is nagyon nagy kockázatot jelentenek ezek a hatóanyagok. Itt a megelőzés és a helyettesítés elveit kell alkalmazni, ezekre szoktunk mindig hivatkozni az Európai Unióban egyébként is. Azt is tudjuk, hogy a polgárok elvárják tőlünk, hogy cselekedjünk ezen a téren, fél millió európai polgár támogatott bennünket, azáltal, hogy petíciót írt alá, kérve, hogy tiltsuk be a neonikotinoidokat. Úgy gondolom, hogy erről mindenképpen beszélni kell majd a ma esti rendezvényen is. Fontos, hogy a parlament és az ENVI szakbizottság kiálljon a méhek védelme mellett, és azon elvek mellett, hogy csak is olyan vegyszereket lehessen használni Európában, amelyek tudományosan, amelyek biztonságos volt a tudományosan bizonyított. Köszönjük, Florenc úr! Hát Görling asszony tudja, hogy én nagyon nagyra becsülöm önt, és egyik-másik kezdeményezést közösen vittük véghez, de ma teljesen, teljesen máshogy gondolkodom, mint ön. Szerintem önt elvakította a vegyipari lobby, ott ülnek egyébként hátul a teremben, az önáltal említett szövegeket már rég elolvastam. Nézzük a gyakorlatot. A neonikotinoidok működése, működési mechanizmusa viszonylag egyszerű. A vetőmagokat körbeveszik egy neonikotinoid tartalmú burokkal, és ez a neonikotinoid hatás augusztus közepétől a következő év júniusig, júliusáig működik folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy ha decemberben egy valamilyen mikroorganizmus mégis megmerné közelíteni ezt a vetőmagot, akkor három órával később um, elpusztul. Nap mint nap beszélünk a neonikotinoidokról, Ilyen-olyan programokat hozunk létre a különböző ö, veszélyeztetett állatok számára, de hát mi magunk pusztítjuk el őket, mert teleszórjuk a termő talajt mindenféle mérgekkel. És itt nem csak a méhekről van szó, elképesztő mennyiségű diverzit, mikroorganizmus sokszínűség uralkodna elvileg a talajban, de ez nem így van a különböző méreganyagok miatt. Tudni kell egyszerűen, hogy a neonikotinoidok a növényvilágra is nagyon nagy hatással vannak. A cukorrépa például már nem is virágzik. A Bayer cég vezetői egyébként már rég belátták, hogy ez nem a megfelelő út. Nem lehet folyamatosan mérgezni az élőlényeket a talajban. Én a hagyományos megközelítés híve vagyok, egyszer kell permetezni, és aztán nyugalom van. És Görling asszonyt egyébként szívesen meghívom a hogy megtekintse az én gazdaságomat, ott láthatja majd, hogy neonikotinoidok használata nélkül nagyon kiválóan boldogulunk, tucatnyi alternatíva van, és a lényeg itt az, hogy van egy alternatív termék, még egy évre van szükség körülbelül, hogy az kereskedelmi forgalomba kerülhessen. A nagy vegyipari cégek most még két évig megpróbálják eh, rásózni a gazdákra ezekre, ezeket a rendkívül mérgező anyagokat, megpróbálnak megszabadulni a termékeik, terméküktől, amíg forgalomban nem kerül az alternatíva. Hogyha azt akarjuk, hogy megfelelő legyen a talaj minősége és a biodiverzitás az unokáink ö, élete során is, akkor le kell mondanunk ezekről az ördögi szerekről. Hát Floránc úr biztos fogalmazhatott volna türelmesebb, tömörebben is, mert három percig beszélt, ez nem, nem járt elő jó példával. Konecsa asszony. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében azt mondom, hogy igen, kritikusak vagyunk, hogy egyáltalán ezzel a helyzettel meg kell küzdenünk annyira a neonikotinoid termelői, másrészt pedig a gazdáktól megkérdezzük azt, hogy mit csinálunk Európában a házi méhek nélkül. A neonikotinoidok igenis ölik a méheket. Ezt bemutatásra, bizonyításra került, nagyon vigyáznunk kell mindezzel, amikor bizonyos fajokat kiírtjuk, utána nem lesz alternatív megoldás. Meglepetésként ér majd minket, de bármilyen kemikáliát alkalmazzunk, nem jönnek vissza. A mi frakciónk ilyen ellenvetést igenis nem tud támogatni. Mert ha kifogással élünk, akkor az nem megoldás. Az egyetlen megoldás, hogy a jövő generációját támogassuk, nem csak a méhekről, hanem az életről beszélünk. Köszönöm szépen, elnök asszony! A magam nevében szólalok fel, mondja Müller képviselő, és nem az Álda Árnyék jelentéstevőjeként. Görling kollégával teljes mértékben egyetértek. Florenc úrtól azt kérdezném, hogy akkor ökogazdálkodásban utazik, vagy, és, és akkor, ha igen, akkor milyen alternatív termékekkel dolgozik. Számomra a tilalomra vonatkozó tudományos értékelésnek meg kellene születnie mielőbb, de hát ez még várat magára. A Big Guidance dokumentumot még mindig vizsgálja az Európai Bíróság is, és hát a kollégám említette, a tagállamok eddig nem ismerték el ezt a szöveget az én szemszögemből is nincs alternatívája ezeknek a hatóanyagoknak, és, sen, és nem vették figyelembe, hogy az legújabb technológiáknak hála a káros hatások csökkennek is. Én eddig még nem kaptam készhez egyébként olyan tanulmányt, amely a valós gyakorlatot vizsgálta volna, és amely kimutatta volna, hogy ezek a hatóanyagok káros hatással lennének a méhekre. Szerintem a tudományos értékelésre, a tényekre kell támaszkodnunk, és támogatom Görling asszony kifogását. Ferje úr? Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Ami ezt a kérdést illeti, azt gondolom, hogy elővigyázatossággal kell eljárnunk. Nincs még olyan tudományos tanulmányból elég, mely kimutatná, hogy valóban veszélyes lenne a neonikotinoid család. Valóban, hogy valóban igaz, hogy az ázsiai dongó miatt és különböző rovarírtók miatt a házi még állomány pusztulóban van. De ahhoz, hogy ez ne így legyen egyenlőre, valamilyen vegyszer felhasználásra szükség van még. A neonikotinoidok kal kapcsolatban megfelelő mennyiségű bizonyíték nem áll még rendelkezésünkre, azzal kapcsolatban, hogy pozitív, negatív hatásaik milyenek. Ezért támogatható Görling asszony érvelése, mely, mely szerint ő ellenvetéssel él, kifogással él. Azzal zárnám gondolataimat, hogy a tegnapi frakció előkészítő ülésünkön Florence úr azt mondta, hogy amikor autóba ült és vidékén határ szemlét tartott, akkor azt látta, hogy a rovarok az ablakán meg sem halnak, szinte nincsenek ilyenek. Az én régiómban vannak ilyenek, és a házi méhek vidáman élnek, úgy, hogy én mellette fogok szavazni a kifogásnak. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan vita, amely úgy tűnik, hogy politikai válik, pedig a tudományos kutatókra tartozik. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy eljárásunk, és a döntést a tudósok hozzák meg. Azt hiszem, hogy a tudósok, a kutatók irányvonalát kell követnünk, természetesen felmerült néhány kérdés Görling asszony jelentésében is. A bizottság mondhat esetleg néhány dolgot a, azzal kapcsolatosan, hogy ennek a dokumentumnak bizonyos elemeit felül kell -e vizsgálni, vagy nem. Itt elsősorban az új típusú neonikotinoidokkal kapcsolatosan. 2012-ből van a jelentés, amely szól, utal a különböző rovarírtó szerekre, és akkor még nem volt arról szó, hogy ez kihat a méhekre. Tehát meg kellene nézni azt, hogy mi a helyzet. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit is tesz ezen a területen, és kérem, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy mi, milyen olyan típusú terméseket képzelhetünk el, amelyek nem vonzák magukhoz a méheket. Köszönöm. Eckhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Julie Görlingnek. Nagyon aktív a, ezen a területen, hogy hogyan lehet érvényel jutatni bizonyos szabályokat, mert sok esetben nagyon kritikus is volt. Ez egy jó dolog. Most nem, hát igen, Zsüli, én nagyon örülök, örülök, hogy megkülönböztet említetted az EFSA szerepét, és a bizottság szerepét, amely a politikai döntéseket meghozza. Ugye úgy tűnt, hogy az EFSA utasításait vakon kell követni, de itt látjuk azt, hogy Zsüli erről is szól, erről még vitázhatunk képes a továbbiakban is. Julie Görling arról is szól, hogy van, akit az ideológia, ideológiát követi, de ha megnézzük a 2013-as januári EFSA konklúziókat a magas kockázatról, abban abban is benne van, hogy értékelni fogják két-két és fél éven belül az új bizonyítékokat. Most az egyik dolog ugye az volt, hogy 2013-ban volt egy tiltás, csak a téli, nem pedig a nyári termésekkel kapcsolatosan. Most úgy tűnik, hogy a nyárból átmegyünk a télbe, és most már egy teljes tiltás van. Ugye egyesek az ellenvéleményt támogatták. De nem igazán értettem. Most ha megnézzük az elveket, a kutatók eredményeit, akkor azt látjuk, és a bizottságot is figyelembe vesszük, akkor itt nem egy ideológiának a követéséről van szó. Grip úr. Köszönöm szépen. Sok dolgot elmondtak már, sok kérdést feltettek. Két különböző megközelítésről van szó. Van, aki a teljes abszolút tiltást akarja a rovarörök terén, amelyek tartalmaznak ilyen anyagokat, mások pedig azt mondják, hogy vár, várni kell addig, amíg a bizottság be nem fejezi a tanulmányt. Én úgy gondolom, hogy megfelelő objektivizmusra van szükség. Mindenkinek megvan a saját véleménye, koncepciója. Egyesek azt mondják, hogy a mezőgazdaság vesztes lehet, vannak, akik azt mondják, hogy sokkal fontosabbak a vesztesek, sokkal nagyobb a vesztesek száma, nem csak a mezőgazdaságban, ahogy erről itt már szóltunk. Én is úgy gondolom, hogy a tudományos adatokat kellene eh, figyelembe venni, a jó tanulmányok eredményeit kell figyelembe venni, mert mindenképpen racionális döntést kell hoznunk. Éppen ezért várom, hogy a bizottság ezt tegye meg, mert annál is inkább, mert holnap szavaznunk kell. Én megértem mind a két megközelítés, mind a két felet. Ugye ott van a, az NGO-k szava is, és ott van a, a termelők szava is, sőt azok, akik termelik ezeket az anyagokat. Különböző érvek vannak, tehát pro és kontra világos maga, magyarázatra van szükség a bizottság részéről. I'm really happy to hear that in Portugal. Nagyon örülök azt hallani, hogy Portugáliában sok a mély, mert más tagállamokban nem ez a helyzet. De meg kell nézni a méhek szerepét az európai mezőgazdaság szempontjából is, kitekintve a jövőre fontos, hogy a méhek kolóniáját fenntartsuk, elsősorban ugye az élelmiszer termelésre gondolok. Nagyon sokat beszélünk a tudományos kutatásokról, tanulmányokról. Igen, van számos tudományos irodalmi mű, amely ugye azt mondja, hogy a neonikotinoid állatok nem csak a méheket károsítják, hanem a vizet is, és más területeken is károsak. A különböző országokra utalnak a tanulmányok, ahol csökkennek például a méhek, ott, ahol a különböző magokat neonikotinoiddal kezelik. Nem szabad el felejteni, hogy miről is szól az EFSA. Az EFSA is kimondja azt, hogy nagyon magas szintű a kockázat a méhek számára, és ezt nem lehet kizárni. Nem csak ez az egyedi, egyedüli oka természetesen, hogy csökken a méhek száma, de azt gondolom, hogy a bizottságnak mindenképpen fel kell lépnie három anyag ellen, annak érdekében, hogy a méheket megőrizzük Európában. Mindenképpen tenni kell valamit. Nem lehet csak azt mondani, jó, hát igen, ezek az anyagok egy szükséges rosszat jelentenek, és tovább használjuk őket a mezőgazdaságban, annak ellenére, hogy ilyen magas szintű a kockázat. Ennek a bizottságnak és a parlamentnek, tehát erőteljesen fel kell lépni ezzel. ellen. Köszönöm. Berend úr a bizottság részéről. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, amiről Görling asszony beszél, teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy a bizottságnak ugye végrehajtói hatalma lenne, hát nem erről van szó egyáltalán. Itt létezik egy irányelv a rovarölőkről, amikor a korlátozást a neonikotinoidokkal kapcsolatosan bevezettük 2013-ban, akkor arra is rámutattunk, hogy a téma az EFSA konklúzióin alapul. Az EFSA konklúziói pedig azt mondták ki, hogy nem biztonságosak ezen anyagok használata, nem biztonságos. És azt is láttuk, hogy mi nagyon köz, na, mi, mi követtük mindazt, amit az EFSA a konklúzióban kimondott. Ugye arról is szól Görling asszony, hogy a, nincs meg a hatékony beporzása a méhek által a természetnek, és a 2013-as irányelv arról is szól, hogy alternatív technológiákra van szükség, a gazdák pedig azt kérték, hogy hozzunk döntést a hatékony rovarok szerepéről, és a méhek egészségével is foglalkozzunk. Görling asszony kritizálja azt, hogy az EFSA rámutat bizonyos hiányosságokra, mi pedig úgy gondoljuk, hogy a biztonságos használatot igenis mindenképpen alá kell támasztani. Létezik ugye egy dokumentum, amelyet az EFSA az értékelésében használ, a méhészek mm, felkapcsolatos kézikönyvről van szó. Mindenki elismeri azt, hogy ez már elavult, és mindenképpen új irányelvekre van szükség, ami a tudósok eredményeit illeti, hát még mindig az EFSA mélyészeti kézikönyvéhez ragaszkodnak. Természetesen számos kérdés felmerült. Én nem tudom, hogy lesz-e felülvizsgálata majd ennek az irányelvnek. Hatema úr ugye kérdést tett fel, például a cukorrépát, illetően is az EFSA nem tudta a végkövetkeztetéseiben az ezzel kapcsolatos feladatokat lezárni. Az EFSA azt mondja, hogy vannak veszélyek például a cukorrépát helyettesítő vagy azt követő termésekre. Tehát, hogyha új terméseket vetnek. Ugye Hatema úr azt is mondja, hogy meg kellett volna néznünk az, hogy milyen veszteségek vannak a termelés során, és hogy mivel lehet bizonyos anyagokat helyettesíteni, Na most, hogyha mi mindezt figyelembe vettük volna ezeket az érveket, akkor esetleg a hatáskörünket túléptük volna. Végül pedig egyetértünk Görling asszony azon kívánásával, hogy további kutatásokra van szükség a mély egészségügy szempontjából, a mély beporzásával kapcsolatos feladatokkal pilot projektekre, úttörő projektekre eh, lesz majd szükség a környezetvédelem, a környezet szennyeződés és a méhek vonatkozásában. Hatelma úrnak volt egy másik kérdése, az, a, az aktív anyagok használatával kapcsolatosan, a rovarírtók felhasználásával kapcsolatosan létezik egy irányelv a rovarírtókról, és a végrehajtás folyik, természetesen foglalkozunk a felhasználással, és nem csak a tulajdonságokkal. Ezzel akkor le is zárom, mert nagyon sokat mondhatnék még, de nincs már idő. Köszönöm. Görling asszonynak adom vissza a szót. De kérem, hogy legyen rövid. Igen, megpróbálok rövid lenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy semmi új nincs a nap alatt, számítottam mindarra, amit ö, ö, hallottam. Köszönöm, hogy visszafogottam, fogalmaztak. Persze, az elkövetkező 20 percet arra szá, ö, szánhatnám, hogy ö, vitába szálljak önökkel. Gutelande asszony elővigyázatosság, kiválthatóság elvei, a kiváltás, a szubstitúció igen, itt az ideje, hogy elgondolkodjunk mindezen. A növényvédelmi jogszabályokat felül kell vizsgálnunk a szubstitúció szempontjából, a kiválthatóság szempontjából, a növénykultúrák és a talaj számára. Sokkal kiterjedtebb területekre gondolva. A szubstitúció szegényes és rossz. Miért nem gondoljuk át ezen gondolatokat, mielőtt technikailag nem fi, kifejezetten a PPP joga, jogszabályokban kellene ezt a ö, megoldást megtalálni, e, mármint ugye a ö, növénykultúrák védelmével kapcsolatos jogalkotásról szólnék. Köszönöm szépen kollégáim, hogy ilyen érdeklődéssel fordulnak a tématika iránt. Köszönöm szépen, holnap fogunk szavazni, mondja elnök asszony. Most pedig az ITRE bizottsághoz megyünk át.